Bene, allora, modifica regolamento. per 2005 per EK tanácsi rendelet módosítása, 8-as napi rendi pont. Szakbizottság, nem, a bizottság az utolsó találkozón bemutatta a javaslatát. A vita során aggályok merültek föl, amiatt, hogy a társfinanszírozási kifizetések növekedése 2011-12-ben csökkenthetné a teljes rendelkezésre álló pénzt a vidékfejlesztési célokra az tagállamokban. A részleteiben megvizsgáltuk ezt a javaslatot, és most úgy tűnik, hogy nem annyira jelentős ez a kockázat, és igazából nagyobb az a veszély, hogy elveszítsük a költségvetésben szereplő tételeket a nemzeti finanszírozások hiánya miatt. Ezért a vidékfejlesztés és általánosabban az Európai Unió gazdasága céljából általános értelemben azt javaslom, hogy mégiscsak, hogy támogassuk a bizottsági kezdeményezést, gyorsítsuk fel a jogalkotási folyamatot, azért, hogy még a jelen a mostani év, vagyis 2011 vége előtt már meg legyen ennek az eredménye. A, tehát jogalkotási, módosítási javaslat nincsen, így készítettem el ezt a szöveget. Ugyanakkor ezen a héten megtudtuk, hogy a tanácsban problémák vannak, hiszen a tanács horizontális megoldást vár a többi strukturális alap esetében is. Ezért, mivel a tanácsnál éppen leállt a jogalkotási javaslatnak az elfogadása, ezt a szöveget normál módon tudjuk kezelni, vagyis meghatározunk egy határidőt módosítók benyújtására, és ez legyen október 26-a, és novemberben fogjuk elfogadni. Gyorsabban szeretünk volna eljárni, de a, mivel a tanásnál leállt a téma, ezért ugyanúgy foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és mint minden mással. Egnyú képviselőkért szót a bizottság képviselője is itt van, Rete Marino igazgató úr, amennyiben kérdések lennének, akkor majd kérem, hogy adjon választ. Anyuk képviselője a szó. Elnök úr, valójában ez a hat évvel ezelőtti rendelet módosítása következőt jelenti a számomra. 560 millióból 90 millió idén, 470 millió jövő évre, 2013-ra kerül át, anélkül, hogy tudnánk, hogy két év alatt hogyan kerül majd ez felhasználásra. Egyszerűen csak az szerepel a szövegben, hogy a bizottság felül fogja vizsgálni a plusz elhatárolásokat, és hogy a költségvetési hatóság fog erről majd ítélni. Mindent megteszünk majd azért, hogy két év alatt ezt a terve sikerül megvalósulni. A magyarázatban igazából félrevezető szöveg majd és most idézem. A bizottság azt javasolja, hogy ne legyen további elkülönítés a programozási időszakban. Javasolnám, hogy ezt vizsgáljuk felül. caro Agnó, adesso... Kedves anyó képviselő, most Marino igazgatónak majd megadom a szót, hogy megnyugtassa erről a kockázatról de szeretném mindenkinek azt pontosítani és elmondani, hogy a rendelet módosítás, amivel most foglalkozunk, egyáltalán nem változtatja meg a közösségi költségvetést. Azt változtatja meg, hogy az Európai Unió és a tagállam részvétele milyen arányú az egyes vidékfejlesztési programokban. Tehát uniós költségvetési szempontból költségvetés szempontjából semmilyen hatása nincsen. Rugalmasabbá teszi a vidékfejlesztési programokat. Lehetővé teszi a tagállamoknak, amelyeknek nehézségei vannak, a nemzeti források előteremtésében, ami jelenleg most kötelező a vidékfejlesztési programok alapján, hogy végrehajtsák a tervet, ezt alacsonyabb részvétellel is meg tudják majd tenni. Természetesen abban az országban ez az ősz támogatás csökkentésével fog járni. Tehát itt költségvetést, az Európai Uniós költségvetést ez nem érint, de talán pontosabb választ tud adni Loretta Marino igazgató, aki biztos, hogy nálam jobban el tudja magyarázni a helyzetet. Köszönöm, elnök úr, teljesen igaz, amit mondott. Semmilyen további Forrás elkülönítés nincs, ahhoz képest, mint ami a költségvetésben szerepel. ami a kompetencia költségeket jelenti, illeti. A kifizetések tekintetében a képviselő azt mondta, hogy 470 millió plusz elkülönítés lesz 2012-es kifizetésekre. Hát ez a tétel ezt az összeget meg kell vizsgálni, méghozzá úgy, hogy ez kb. 14 milliárdos 2012-es kifizetésekhez kell arányosítani, úgyhogy semmilyen minimális hatása sincsen a kifizetések tekintetében ennek az összegnek. Grazie, direttore. Köszönöm, igazgató asszony. Májer képviselő, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdésem lenne a bizottsághoz tisztázni szeretnék valamit. Tételezzük fel, hogy egy gazda 100 ezer eurós beruházást tervez. Tételezzük fel, hogy a görög vagy a spanyol, teljesen mindegy. A nemzeti program azt mondja, hogy a társfinanszírozás a közpénzeknél 70%-os, a saját rény, tehát 30% kell, hogy legyen a gazda esetében. Eb- ezen az arányon nem változik semmi hanem a 70% közpénz lesz az, amiben például Görögországnak majd 20%, Európának 80%-ot kell fizetnie. Az európai részt most 80%-ról például 90%-ra lehet felemelni. Így Görögországnak már csak 10%-ot kell a 70-ből fizetnie. Tehát a gazda továbbra is 30%-ot fog fizetni, az állami támogatás 70%, csak ezen belül változik meg Görögország és Európa aránya. Jól értem? Igen, helyes, de talán jobb lenne, hogyha az igazgatóasszony szavai magyaráznák ezt meg. Igen, igen, így van. A javaslat, tehát most ebben a hogy ugye Görögország, amit vállalt, itt az arányok változnak, de a tényleges gazdának jutató támogatás nem változik. Tehát mivel Európának magasabb a hozzájárulása, az intézkedést lehet alkalmazni, mert egyébként nem alkalmaznák ezt az intézkedést, nem valósítanák meg, mert nincs elég nemzeti társfinanszírozás. Va bene, credo. Rendben. Úgy gondolom, hogy Marino igazgatóasszony pontosítása minden tisztázott. Versenytorzulás lenne, hogyha a gazdák részvétele a tagállamokban eltérne. Mindenhol egyforma, ami változik az állami, a közpénz rész, az uniós és a köz, állami közpénz aránya változik, és ezért a gazdasági nehézségekkel küzdő államoknál nem merül föl az a kockázat, hogy nem tudják elkölteni az EU-s pénzeket csak azért, mert nincs meg a lehetőség a társadalmi Úgy gondolom, hogy ezeket a kételyeket eloszlattuk, minden esetre, ahogy elmondtam a programot, vissza tudunk térni a témára. Október 26-ra toltuk el a módosítók benyújtásának a lehetőségét, már csak azért is, mert a, a tanács kohéziós politika egyéb eszközeivel is foglalkozik. Ha nincs kérdés, akkor már is átérnék a 9-es pontra. Méhek egészségi állapota és méhészeti ágazat előtt álló kihívások. Tabajdi Sándor az előadó, már is üdvözlöm. Kedves kollégák, Tabajdi úr jelentéséről szavazott, szavazunk, méhek egészség állapota, a ezt ágazat előtt álló kihívások. 220 módosító indítvány nyújtottak be, ennek, ezeknek az alapján 18 kompromisszumos módosító indítványt állított össze az előadó. Úgyhogy kiváló munkát végzett Csaba és az összes árnyék előadó. Az ENVI bizottság egy véleményt készített, 10 bekezdésről fogunk szavazni, a többi 46-ot viszont a jelentés lefedi. Csaba, szeretnél szavazás előtt szót kérni, vagy már is szavazzunk? Mindenesetre kérem, hogy a kártyát addig is helyezzék már be. Tessék, Csaba. I would like to only... szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak, az árnyék jelentéstevőknek, Acél Béla asszisztensemnek, Krisztofernek, a néppárti kollégáknak, a zöldeknek és az ALDE kollégáinak a kitűnő együttműködésért. Mindenkinek köszönöm tehát a szoros együttműködést. Danten Lüling asszony, mindenkinek köszönettel tartozom. Bene, grazie. Allora adesso... Köszönöm. Akkor most megkezdjük a szavazást. Elektronikus szavazás, ugye mindenki készen áll. Megnyitom a szavazási folyamatot. 48-as módosító. 48-as módosító indítvány. Mindenki szavazott. Megvárjuk, hogy Márk is szavazzon. 48-as rendben. Lezárom. A 48-ast elfogadtuk. Négyes kompromisszumos módosítóindítvány. Megnyitom a szavazást. Négyes kompromisszumos módosítóindítvány. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 59-es morvai féle. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 59-es elutasítottuk. 60-as. Megnyitom a szavazást a 60-as módosító indítványról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 61-es. Megnyitom a szavazást a 61-esről. 61-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös kompromisszumos módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ötös. Elfogadtuk. A 72-es szilveszűszféle módosító indítvány következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 72-est Elutasítottuk. Non va? Okay. A new one. Yeah. Okay. Allora ripet... Megismételjük. A szavazást a 72-es szilveszűszféle féle módosító Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. egy szavazattal mégiscsak elfogadtuk, úgyhogy jól megismételtük a szavazást. 73-as következik. Megnyitom a szavazást. 73-as. 73-as. Megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. Elnézést, a 73-ast elutasítottuk. 74-es következik, Lavia féle módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, 74-es. Elfogadtuk. 77 es következik, megnyitom a szavazást a 77-es módosító indítványról. procedura... Lezárom a szavazást a 77-esről. Elutasítottuk. Kihagytuk a 75-öst, a Rubik's félét, elnézést. Akkor most szavazunk a 75-ösről, Rubik's féle módosító indítvány, 75-ös. Lezárom a szavazást a 75-ösről. Elutasítottuk. 78-as következik. Megnyitom a szavazást a 78-asról. Elutasítottuk a 78-ast. 79-es, megnyitom a szavazást a 79-esről. Avete votato tutti? Chiuso il 79, respinto. 80. Adesso apriamo sull'emendamento numero 80. Most következik a 80-as. 80-as. Mindenki szavazott? 80-as, elutasítottuk szerintem. Igen, elutasítottuk. 81-es. Megnyitom a szavazást, Luling és a többiek. 81-es, lezárom a szavazást, elfogadva. 82-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást a 82-es módosító indítványról. 82-es. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Igen, elutasítottuk. 83-as. Megnyitom a szavazást a 83-as módosító indítványról. Mindenki szavazott? 83-as. Elutasítottuk. 84-es. Megnyitom a szavazást a 84-esről. Lezárom a szavazást. 84-est elfogadtuk. 85-ös, megnyitom a szavazást a 85-ösről. Elutasítottuk. 86-osról megnyitom a szavazást. Szavazzunk a 86-osról, lezárom a szavazást. 86-os, elutasítottuk. MV 18-asról szavazunk. MV 18-as, megnyitom a szavazást. Nem ment át. Nem fog átmenni. Megbukott környezetvédelmet nem szeretjük, ez egy jó jel. 87-es Szavazunk a 87-es az előadó módosító indítványáról. Megnyitom a szavazást, 87-es. Lezárom a szavazást a 87-esről. Elutasítottuk. 88-as. Megnyitom a szavazást a 88-as módosító indítványról. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most Hatos kompromisszumos módosító indítványról szavazunk. Hatos. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hatos kompromisszumos módosító indítványt elfogadtuk. 95-ös következik. 95-ös módosító indítvány S volt féle. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 95-öst elutasítottuk. Most a hetes kompromisszumos módosító indítvány következik. Hetes kompromisszumos módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Hetes kompromisszumos módosító indítványt elfogadtuk. 104-es módosító indítvány, 104-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Megnyitom a szavazást a 105-ös módosító indítványról, 105-ös, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 105-öst elfogadtuk. Elnézést, a 105-öst elutasítottuk. A 106-osról kell szavaznunk. Megnyitom a szavazást a 106-os módosító indítványról. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. 107-es, megnyitom a szavazást, 107-es. Lezárom a szavazást a 107-esről. Elfogadtuk. 109-es, megnyitom a szavazást a 109-esről. Lezárom a szavazást a 109-esről, lezárom. Elfogadtuk. 110-es. 110-es. Ne szavaz saját magad ellen. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 110-est elfogadtuk. 111-es következik. Paxas féle módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 111-es. Elutasítottuk. 112-es Megnyitom a szavazást a 112-esről. 112-es, lezárom a szavazást. Elutasítottuk azonos számú szavazatokkal. 113-as, 113-as módosítóról szavazunk. Mindenki szavazott a 113-asról, lezárom a 113-asról a szavazást. Szerintem elfogadtuk, igen. 8-as kompromisszumos módosító indítvány következik. 8-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, a 8-as kompromisszumos módosító indítványt elfogadtuk. 117. 117-es. Megnyitom a szavazást a 117-esről. Azione chiusa 117, direi. 117-es elutasítottuk. az NV21-es Környezetvédelmi Bizottság 21-es módosítójáról szavazunk, megnyitom a szavazást. Fogadjuk ezt el. 21-es, elfogadtuk. 9-es kompromisszumos módosító indítvány következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, 9-es kompromisszumos módosító indítványról elfogadtuk. 118-as, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 121-es elutasítva. Most a 122-es következik. Lezárom a szavazást a 122-esről. Elfogadtuk. Következik az MV20-as módosító indítványa, MV20-as, megnyitom a szavazást, MV20-as, lezárom a szavazást, elutasítottunk. 123-as következik, megnyitom a szavazást a 123-asról, lezárom a szavazást, 123-as, elfogadtuk. Következik a tízes kompromisszumos módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tízes kompromisszumos módosító indítványról elfogadtuk. 132-es következik. Megnyitom a szavazást a 132-esről. Lezárom a szavazást. 132-es. Elfogadtuk. MV9-es, MV9-es, megnyitom a szavazást az MV9-esről. Lezárom a szavazást. MV9-es, lezárom, elutasítottuk. 11-es kompromisszumos módosító indítvány következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 133-as, Lavia, megnyitom a szavazást. Nem utasíthatjuk el Lavia módosítóját, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 12-es kompromisszumos módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Megnyitom a szavazást a 152-esről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 152-es. Elfogadtuk. Következik az MV10-es, Környezetvédelmi Szakbizottság 10-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, MV10-es, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 13-as kompromisszumos módosító indítvány, megnyitom a szavazást. 13-as kompromisszumos módosító indítvány. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 13-ast elfogadtuk. Envi 36-os következik, megnyitom a szavazást. Envi 36. Mindenki szavazott? Envi 36. Elutasítva. 14-es kompromisszumos módosító indítvány, megnyitom a szavazást. 14-es kompromisszumos, mindenki szavazott, lezárom. 14-es kompromisszumos módosítót elfogadtuk. 168-as következik, megnyitom a szavazást. 168-as. Lezárom a szavazást, 168-as. Elfogadtuk. Most a 172-esről szavazunk, Úrik féle. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 172-es, elfogadtuk. 174 es következik Ashford féle, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 174-est elutasítottuk. 175-ösről szavazunk. Nem, igen. 175-ös, mégis, igen, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 175-ös elutasítottuk. NV 39-es, megnyitom a szavazást, NV 39. Lezárom. NV 39 elutasítva. NV 40-es. Megnyitom a szavazást, MV40-es, ugyanaz a többség, MV40 elutasítva. Végül MV41, megnyitom a szavazást, MV41, elutasítottuk. 15-ös kompromisszumos módosító indítvány, megnyitom a szavazást, 15-ös. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. 179-es Lavia, megnyitom a szavazást a 179-esről. 179-es, ez egy kicsit ö, nehezebb. 179-es lezárom a szavazást, meglátjuk. Elutasítva. Nem az elnök miatt. 180-as. Szavazunk a 180-asról. Megnyitom a szavazást, 180-as, lezárom a szavazást. Elutasítva. 182-es Dantén, de van a Michel részéről egy szóbeli módosító indítvány. Michel, tiéd a szó. Köszönöm, elnök úr. Azért nyújtok be szóbeli módosítanítványt, mert technikailag nem volt jól megfogalmazva a szöveg, így ezért nem lehetett kompromisszumos módosított kialakítani ennek alapján. A referenciérték elfogadásáról van szó. A módosítás azt kéri, hogy az Európai Unióban engedélyezett állatorvosi termékeknél, zárójelben RPA, vagyis hát a, a referenciapont érték, az 10 ppb legyen, hiszen az egyes tagállamokban a meglévő gyakorlat és a módszerek eltérnek. Köszönöm, Michel. Ha nincs ellenvetés a kollégák részéről, akkor szavazásra bocsátom ezt a korrekciót. Szavazzunk róla, megnyitom a szavazást, 182-es ezzel a pontosítással, lezárom a szavazást. Michel, mindenkit meggyőztél, elfogadva. Nem mindenki ért egyet. Igen, Zsozé szólt, hogy azért nem mindenki ért ezzel egyet. 184-es, megnyitom a szavazás, 184-es, megnyitom a szavazás, 184-es. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 185-ös, megnyitom a szavazást, 185-ös. Lezárom a szavazást, 185-ös. Elfogadtuk. Hát egyszer felemeli a kezét, valaki egyszer meg nem. Most ki az, aki mutatja, hogy hogy kell szavazni? Te vagy 16-os kompromisszumos módosító indítvány. Megnyitom a szavazást, 16-os. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 190-es. 190-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. 191-es, megnyitom a szavazást. 191, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 193-as, megnyitom a szavazást, 193. 193. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 194-es, megnyitom a szavazást. 194, lezárom a szavazást. Elutasítva. 195-ös, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. 195-ös, lezárom a szavazást. Elfogadva. 17-es kompromisszumos módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a 17-es kompromisszumos módosítót. 201-es következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 201-est elfogadtuk szerintem. Igen. 202-es. Garcia Perez 202. 202-est lezárom, elfogadtuk. 203 Nedelcsev a féle módosító, megnyitom a szavazást. 203, lezárom a szavazást. 203, elfogadva. 205 sempre Nedelceva, votazione aperta. Megnyitom a szavazást, 205-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 205-ös, elfogadtuk. 18-as kompromisszumos módosító, Megnyitom a szavazást, 18-as kompromisszumos, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 214-es következik Dantem féle, 214, megnyitom a szavazást. 214, José most Dantem mellett szavaz. 214, lezárom a szavazást. Nagy többség. 215-ös, megnyitom a szavazást, 215-ös. 215, lezárom a szavazást. Elfogadva. Six, 218. Sì, allora confermano, apriamo il voto su 218. 218-as, 218-asról szavazunk. Megnyitom a szavazást, 218-asról, lezárom a szavazást. 218, elfogadtuk. 219-es következik, Kacsmarek féle, 219-es megnyitom a szavazást, 219, lezárom a szavazást elutasítva. És most 220-as következik. 220-asról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. A preambulumokról szavazunk. Megnyitom a szavazást az elsőről. Kiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az egyes idézetről szavazunk tehát, megnyitom a szavazást. A kettesről most már, ugyanaz a többség, elfogadtuk. És most a hármasról szavazunk, a Herkin féléről. Ez a harmadik idézet. Ezt elutasítottuk. Egyes kompromisszumos módosító indítvány következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást az egyes kompromisszumos módosításról. Preambulumra vonatkozik. Elfogadtuk. Most következik a 8-as módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 9-es, szavazunk a 9-esről. Lezárom a szavazást. Szerintem elfogadtuk. 10-es, megnyitom a szavazást a 10-esről, ami a B preambulum pontra vonatkozik. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nem, elutasítottuk. 12-es Tarabella féle, megnyitom a szavazást. Nem szavazhatok Tarabella ellen. 12-es. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 13-as. Megnyitom a szavazást 13-asról. Lezárom a szavazást a 13-asról. Elfogadtuk. 14-es. Megnyitom a szavazást a 14-esről. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk szerintem. 15-ös következik. Megnyitom a szavazást a 15-ösről. Lezárom. Ugyanez a többség elutasítva. 16-os. Megnyitom. Megnyitom a szavazást. A C preambulum pontra vonatkozó 16-os módosítóról. Lezárom a szavazást Elfogadva. 11-es jön, Nedelcseva féle. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 17-es. Megnyitom a szavazást. C preambulum pontra vonatkozó 17-esről lezárom. Elutasítva. 18-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem. Lezárom most a szavazást. És elfogadva. Kettes kompromisszumos módosítanítvány következik. Elfogadva. Hármas kompromisszumos módosítanítvány következik. Hármas. Hármas kompromisszos módosító elfogadtuk. Most jön a 40-es Dantenféle. Lezárom a szavazást a 40-esről. Michel, attól tartok, ez most nem megy át. 40-es. Lezárom a szavazást. Ajjaj, elutasítva. 39-es. Megnyitom a szavazást a 39-esről. Lezárom a szavazást, 39-es. Szerintem elfogadtuk. 41-es jön, megnyitom a szavazást. Megnyitom. Megnyitva, most tényleg meg van nyitva, lezárom. Elutasítva. 42-es jön, nem. 43-as, elnézést. Megnyitom a szavazást a 43-asról. Lezárom a szavazást a 43-asról. Elutasítva. 44-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 47-es. Megnyitom a szavazást, 47-es. Lezárom a szavazást a 47-esről, elutasítva. Állásfoglalások. Akkor végső szavazás az egész szövegről, az így módosított teljes szövegről. Mindenki szavazott? Rendben. Akkor az így módosított szöveget elfogadtuk. 32-en voltak mellette, egy ellene, hárman tartozkodtak. Gratulálok Tabajdi képviselő úrnak. E adesso andiamo al punto numero 10. Tízes napi rendi pont következik. Punto 10 ordine del giorno. Tízes napi rendi pont. Mindenki itt van. Akkor születetek annak inkább tartani? alacsony széndiokszid kibocsátású versenyképes gazdaság 2050-ig történő megvalósításnak ütemterve. Gladfelder Béla az előadó. Kedves kollégák, szeptember 19-én, ahogy tudják, el kellett, hogy halasszuk a véleménytervezetről a szavazást, Gladfelder úr véleményéről. 68 módosító indítványt nyújtottak be ehhez a véleménytervezethez. Az előadó az árnyék előadókkal együtt kompromisszumos módosító indítványokat állított össze azért, hogy elősegítsék a szavazást. Ha szót kér Gladfeder képviselő, nem, akkor már is szavazzunk. Megkezdjük már is a szavazást. Mindenki itt van. Kezdjük meg. Egyes kompromisszumos módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyes kompromisszumos módosító indítványt elfogadtuk. Most szavazunk a hetes módosító indítványról. George Lyon féle hetes módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást a hetesről. Elfogadtuk. Nyolcas. Megnyitom a szavazást a nyolcasról. Megnyitom. Megnyitva, lezárva. 8-as, elutasítva. 9-es, 9-es módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes kompromisszumos módosító indítvány következik. Megnyitom a szavazást, kettes kompromisszumos módosító, lezárom a szavazást elfogadva. 16-os következik. 16-os módosítóról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 17-es. 17-es módosító indítvány. 17-es. Lezárom a szavazást a 17-esről. Elfogadtok. Hármas kompromisszumos módosító indítvány, hármas. Megnyitom a szavazást, hármas. Lezárom a szavazást. Hármas kompromisszumos módosító indítványt elfogadtuk. 24-es következik. Vazilika Dáncsila részéről megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 25-ös, 25-ös módosító indítvány. Mindenki szavazott? 25-ös. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 27-es nem, 29-es, elnézést, 29-es részenként. Most a 29-es első részéről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Szerintem elutasítottuk. Elutasítottuk. Most a második része következik a 29-esnek. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 30-as módosító. Megnyitom a szavazást. 30-as. Lezárom a szavazást. Szerintem elutasítottuk. 28-as, megnyitom a szavazást a 28-asról. 28-as. Szerintem elfogadtuk. 31-es. Megnyitom a szavazást a 31-esről. Lezárom a szavazást. 31-es lezártam a szavazást. Egyenlő a szavazatszám, úgyhogy elutasítva. 32-es, megnyitom a szavazást a 32-esről. Lezárom a szavazást a 32-esről. Annak ellenére, hogy támogattam. Igen, átment, jó. Látod, Giovanni. Négyes kompromisszumos módosítóindítvány. Mindenki szavazott? Négyes kompromisszumos. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 37-es következik, megnyitom a szavazást a 37-esről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elfogadva. 38-as első rész. 38-as első rész. Lezárom a szavazást elfogadva. Második rész, megnyitom a szavazást 38-as második részéről. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 39-es. Szavazunk a 39-esről. Lezárom a szavazást. 39-es. Elutasítva. 40-es, megnyitom a szavazást. 40-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 41-es, megnyitom a szavazást. 41-es, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 42-es, megnyitom a szavazást. 42-es. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást elutasítva, 43-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 43-as, elutasítottuk, 44-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 44-est elfogadtuk, 45-ös, megnyitom a szavazást, ugyanaz a többség, 45-öst elfogadtuk. 46-os, megnyitom a szavazást a 46-osról, megnyitom, lezárom a szavazást, elfogadva. 47-es, megnyitom a 47-est, lezárom a 47-est, elutasítva. 48-as, megnyitom a szavazást, 48-as, lezárom a szavazást a 48-asról, elfogadva, 49-es, Paulson és a többiek, 49-es, lezárom a szavazást a 49-esről, elfogadva, 50-esről szavazunk, megnyitom a szavazást, 50-es, lezárom a szavazást az 50-esről, elfogadva, 51-es, Megnyitom a szavazást az 51-esről. Elizabeth, mindenki szavazott? Igen. 51-est elfogadtuk. 52-es. Megnyitom a szavazást. 52-es, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 53-as. Lezárom a szavazást, 53-as. 53-ast elfogadtuk. Ötös kompromisszumos módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ötös elfogadva. 60-as módosító indítvány következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 60-as elfogadtuk, 61-es. 61-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 62-es, megnyitom a szavazást. 62-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 63-as, megnyitom a szavazást, 63-as módosítóindítványról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 64-es. Megnyitom a szavazást, 64-es. Lezárom a szavazást a 64-esről. Elfogadva, 65-ös. Megnyitom a szavazást a 65-ösről, Elizabeth. Lezárom a szavazást, elfogadva. 66-os. 66-os. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást elfogadva. 67-es, megnyitom a szavazást, 67-es, lezárom a szavazást, elfogadva. 68-as, utolsó szavazás a 68-asról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, 68-as, elutasítva. Végső szavazás, az így módosított véleményről. Végső szavazás Gladfelder kolléga véleményéről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Rendben, 33-a mellette, 3-an ellene, egy valaki tartózkodott. Gratulálunk Gladfelder képviselő úrnak. Írás? Bene, proseguiamo col punto. Folytatjuk a 11-es napi rendi pontot. Kedves kollégák, még egy utolsó szavazás. Luis Manuel Capulas Santos kolléga véleményéről. Ahogy tudják, augusztus 30-án 45 módosítást fogadtunk el a költségvetésre vonatkozóan, amelyeket a mezőgazdasági szakbizottság tagjai nyújtottak be a 2012-es költségvetéshez. Most pedig a Capula Santos képviselő véleményéről szavazunk. A parlament álláspontja a tanács által módosított 2012 évi költségvetési tervezetéről. 25, július 25-én történt ez a módosítás. Kilenc módosító indítvány nyújtottak be ehhez a tervezethez. Nem adom meg a szót Luisnak, mert nincs itt, ugye? Kérdezem a kollégákat, ugye? Ezért már is szavazunk és megkezdjük a szavazást a lista alapján. Mindenki készen áll? Egyes módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Nem, nem, nem. Tömbösen egyben is szavazhatunk? Nem, mert itt vannak eltérések. Egyes. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes. Megnyitom a szavazást. Kettes. Megnyitom a szavazást Lezárom a szavazást. Kettest elfogadtuk. Lezárom a szavazást. Hármas. Megnyitom a szavazást. Hármas. Lezárom a szavazást. Még nem, még nem. Jó, hármast elfogadtuk. Négyes. Megnyitom a szavazást. Négyes. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Négyest elfogadtuk. Ötös. Itt van. Ötös. Megnyitom a szavazást az ötösről. Lezárom a szavazást az ötösről. Az ötöst elutasítottuk. Hatos. Megnyitom a szavazást a hatosról. Hatost elfogadtuk. Hetes. Megnyitom a szavazást a hetesről. Hetes. Elfogadtuk. Nyolcas. Nyolcas. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. 9-es, jéggelféle, megnyitom a szavazást, szerintem elfogadtuk. Végső szavazás véleménytervezetről, amit így módosítottunk, végső szavazás. Mindenki szavazott rendben. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 31-en mellette, 3 ellene elfogadtuk a parlament álláspontját a tanács által módosított 2012 évi költségvetési tervezetről. Gratulálunk Kafala Santosnak. Giovanni Lavia kér szót, úgyhogy meg is adom. Szeretnék kérni egy dolgot, elnök úr. Az rendben van, hogy készítettünk egy véleményt, de mi a Költségvetési Szakbizottság számára készítettük ezt a 2012-es költségvetési tervezetről. De mivel a Költségvetési Szakbizottság már elfogadta a költségvetés tervezetet, ezt azért természetesen a szavazás után mondtam, hogy ne befolyásoljam azt. Úgy gondolom, hogy ez nem volt túl hasznos ez a dolog. Amikor meghatározzuk a napi rendjeinket, akkor úgy kéne ezt kialakítani, hogy a tényleges szavazás előtt készítsünk véleményt, és fogadjuk azt el. Elnök nem a mikrofonba beszélt. Kérdőszkúz. Elnézést. Ha nincs más megjegyzés, akkor már is áttérünk a 12-es napi rendi pontra. Állandó növényi kultúrákra vonatkozó európai statisztika. Előadó Maria Nedelceva. Látom, hogy ott ül a helyén. Kedves kollégák, az Európai Állandó Növényi Kultúrákra vonatkozó statisztikával kapcsolatban szeretnék tájékoztatni mindenkit arról, hogy szeptember 21-én a trilógus a oldal egyeztetés során a tanácssal kompromisszumos, és a bizottsággal kompromisszumos szöveg készült. Kompromisszumos szöveget mindenki megkapta. Szeretnék köszönetet mondani először is a tárgyalócsoportnak, és különösen Nedelcseva kollégának ezért a nagy sikerét, hiszen pozitívan le tudták zárni a három oldalú egyeztetést. Szeretném most átadni a szót már is Mariának, és hogyha nincs további megjegyzés, akkor folytatjuk az eljárást. Tessék, Maria! Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák! az összes frakció az Európai Parlamentben konszenzusra jutott, és ez elősegítette a kompromisszumos megtalálását a tanácssal és a bizottsággal. Ez rendkívül jelentős, és szeretnék már is köszöntet mondani az árnyék előadóknak, valamint a szakbizottság titkárságnak és a politikai tanácsadóknak, hiszen nagyon nagy segítségünkre volt abban, hogy kialakulhatott a jelenlegi állapotában a, a dosszié. Szeptember 21-én a trilogos során a három intézmény kompromisszumos megállapodásra jutott. Ez a kompromisszum megfelel a mi céljainknak, a bizottságunk részéről kialakított véleménynek, vagyis, hogy megbízható statisztikák legyenek, egyszerűsítettek, és hogy ez csökkentsék az administratív terhet az állami szinten és a gazdálkodók szempontjából is. Az előkészítési ülések során az árnyék előadókkal együtt a parlamenten belüli konszenzust tudtunk kialakítani, és megállapodtunk, hogy mit kell tisztázni a tanácssal és a bizottsággal néhány kérdéssel foglalkoznék csak. Először is egyes, kettes cikkek és a mellékletek. A tanácsnak volt egy javaslata, egy megkülönböztetési javaslata a burgonyafélékre vonatkozóan, ez benne van a mellékletben, és egyébként ez teljesen logikus a középső, vagy a legfontosabb kérdés, hogy statisztikai lefedettségről van itt szó. Egy olyan kompromisszumot tudunk tudtunk elfogadni, ami a parlament és a szakbizottság véleményét tükrözi, vagyis csökkenni fog az adminisztratív terhelés, a a kisgazdák és a nemzeti adminisztráció számára. A harmadik pont, derogációs lehetőség, és az a dátum, ameddig a tagállamok ezt kérhetik, a derogációk korlátozott időben, ugyanakkor lehetővé teszi a nehézségekkel küzdködő tagállamokban, akiknek nehéz a rendszerüket alkalmazni az új előíráshoz, 2013-ig tudnak kapni derogációt. Végül még azt is el szeretném mondani, hogy a végső szöveg megfelel számomra, és örülök annak, hogy elsősorban mi céljainknak felel meg, úgy, ahogy ezt a szakbizottságon belül a tagokkal egyeztettük. Még egyszer köszönet a kollégáknak a munkájukért, a támogatásukért, valamint az Agri titkárságának és a politikai politikai tanácsadóknak nagy-nagy köszönet. Rendben, Maria, kiváló, köszönöm. Van még kolléga, aki szót kér esetleg? Ha nem, akkor Máriának mandátuma van, hogy folytassa ezt a kiváló munkát a jövőben is. Köszönet mindenkinek! Egy nagyon fontos és érzékeny kérdés következik. 13-as pont a hátrányos területek jövőbeni támogatása. Kedves kollégák, nagy örömre szolgál, hogy bejelenthetem, már korábban is ezt láttuk, hogy itt van velünk Loretta Dorman Marino főigazgató asszony, aki bemutatja a hátrányos területek jövőbeni támogatását. Ahogy tudják, a szakbizottságunk egy javaslatot kapott a az Európai Bizottság részéről még a reform előtt, és ezért fontos, hogy a vita során értsük meg egymást, és hangsúlyozzuk, hogy mennyire fontos ez a téma. Már is átadom a szót Marino igazgatónak, és utána megkezdjük a vitát a kollégákkal. Tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ahhoz, hogy megértsük, hogy eh, hol is állunk most, először is eh, azt kell megnéznünk, hogy eh, honnan indultunk ki, és át kell tekintenünk a folyamat során a fő lépéseket hogy mi is történt a hátrányos helyzetű területek támogatásával. Engedjék meg, hogy a pontosítással kezdjem. Ugye mindannyian tudják, hogy a hátrányos helyzetű területek támogatását 1975-ben határozták meg, és három kategóriába sorolhatók ezek térségek, a hegységes, a kö, hegység eh, térségek, a köztes térségek, valamint a konkrét hátrányokkal küzdő térségek. Szeretnék végighaladni a különböző lépéseken, ez, ezek a köztes térségekre vonatkoznak, tehát a második kategóriába tartozó területekre, amelyek esetében igazából semmi sem történt eddig. Szeretnék tehát visszatérni 2003-ig, ugyanis 2003-ban született a számvevőszéknél egy jelentés, és ennek a jelentésnek a fő kitétele az volt, hogy nincs kellő bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a hátrányos helyzetű területek besorolása érvényes, és a tagállamok számos mutatót használnak fel a területek besorolásához, körülbelül 114 különböző mutatót, és ezt a rendszert a 90-es évek elején felül kellett volna vizsgálni, erre a felülvizsgálatra nem került sor ugyanis az EU tagállamok ellenállást fejtettek ki. És a számvevőszék emlékeztetett arra is, hogy a jelenlegi besorolás alapvető felülvizsgálatát végre kell hajtani. Azt javasolta, hogy egy megfelelőbb mutató csoportot kell kidolgozni, és javasolta, hogy a túlzott kompenzációt is felül kell vizsgálni. Erre való tekintettel, amikor az új 2007-től 13-ig terjedő tervezési időszakot előkészítettük, az Európai Bizottság elkezdte ezt a munkát, és az volt a célunk, hogy a nemzeti delimitációról áttérjünk egyfajta közösségi besorolásra ennek alapja pedig a termelékenységi mutatókra támaszkodna, mint például a, az, az állatok sűrűsége, az állatállomány sűrűsége, a legelőterületek és egyéb tényezők. Ezek voltak olyan mutatók, amelyekkel az adott pillanatban annak idején rendelkeztünk közösségi szinten. Ugyanakkor a számításaink azt is jelezték, hogy ez gyakorlatilag azt eredményezte volna, hogy a területek 60%-kal csökkentek volna, ezt pedig természetesen a tagállamok ellenezték. Mi történt tehát? Amikor a tanács 2005-ben elfogadta a 1698-as rendeletet, úgy döntött, hogy megtartja, hatályban tartja az eddig érvényes rendszert, egy bizonyos időtartamig, és azt kérte az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja felül a rendszert, és terjesszen elő egy javaslatot a jövőbeli támogatások rendszerére vonatkozóan, amely 2010-től lesz, lenne hatályban. Másodszorban érdemben a tanács úgy döntött, hogy a szocioökonomiai kritériumokat nem használja fel a területek korlátozásának meghatározásához, tehát annak érdekében, hogy a jövőben meghatározzák a területeket, az Európai Bizottság a 2005-től 8-ig terjedő időszakban arra törekedett, hogy közös biofizikai kritériumokat találjon a közös kutatóközpontot bízták meg azzal, hogy a közös talaj, illetve éghajlat kritériumokat dolgozza ki, mert ezáltal jobban körül lehet határolni a természeti korlátozásokkal küzdött területeket. Ennek eredményeképpen egy egyértelmű, egyszerű rendszer jött volna létre, amely összehasonlítható, amely a tagállamok esetében alkalmazható és független a haszonnövényektől. A talaj, az éghajlat, illetve a föld értékelése szempontjából létrejött egy magas szintű csoport is, és ennek munkáját a közös kutatóközpont koordinálta. A szakértői csoport nyolc talaj, illetve éghajlatra vonatkozó kritériumot azonosított, és meghatározott egy bizonyos küszöböt is, amely alatt komoly korlátozást jelentenek a feltételek a mezőgazdaságra nézve. Ezen kritériumokat a tagállamokkal is mélyen szántóan megvitatták, és arra következtetésre jutottak, hogy a szükséges információ ahhoz, hogy értékelhetővé váljon ez az új megközelítés, ez csak nemzeti szinten valósítható meg. Az adatokat csak nemzeti szinten lehet összegyűjteni. Ez a munka tehát rendkívül nehéz volt, noha milyen szántó is volt, hogy a 2010-es határidő, amelyet a bizottságnak teljesítenie kellett volna, nem volt lehetséges. Az Európai Tanács, az Európai Parlament, a Régiók Bizottsága, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tájékoztatást kell, hogy kapjon erről a folyamatról a bizottság részéről, és ezért 2009-ben egy közleményt adott ki a bizottság. Ez pedig meghatározta, felvetette egy új besorolási rendszer lehetőségét, amely ismételten nem a hegyvidéki térségekre, illetve a konkrét korlátozásokkal küzdő területekre vonatkozna. Ugye a föld, az éghajlat, illetve a talaj lennének a fő kritériumok, amelyek alapján meghatározhatóak lennének a területek, így átlátható és összehasonlítható módon valósulna meg az elemzés. Nem akarok most a részletekbe menni, mindössze annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez a közlemény leírja a mechanizmust is, a finom hangolási mechanizmust is. Hogy mire törekszik ez a mechanizmus? Nos, olyan esetekben, amikor a gazdálkodók sikeresen túl tudnak lépni a korlátozásokon, a természeti adottságok korlátozásain, és sikeres mezőgazdasági tevékenységet tudnak folytatni. Ezzel a finom hangolási folyamattal ki kell emelni a kritériumok közül ezen területeket. Tehát 2009-ben a tanács következtetéseket is elfogadott a közleményt követően, és ebben felszólítja a tagállamokat arra, hogy a biofizikai kritériumokat alkalmazzák a területeikre, és hajtsa végre, hajtsák végre a tagállamok ezt a finom hangolási mechanizmust, amelyet az imént felvázoltam. Nagyon sok kétoldalú egyeztetés is folyt a tagállamok, valamint a bizottsági szolgálatok között, óriási erőfeszítéseket tett mindkét fél, hogy tesztelje ezen kritériumokat, és az összes tagállam eljutatta az adatokat hozzánk. Gyakran alternatív javaslatokat is ismertettek, és ezeket megvitattuk a tagállamokkal számos kétoldalú egyeztetésen, illetve a Vidékfejlesztési Bizottság ülésein. Nos, azt kell mondjam, hogy ezen vita eredményeképpen bizonyos mértékig változtak a kritériumok, ezeket kiigazítottuk, de ami a legfontosabb, az igazából az, hogy egyértelmű bizonyítékok születtek arra vonatkozóan, hogy a biofizikai kritériumok alkalmazása átlátható, összehasonlítható és egy hiteles mechanizmus. Tehát a hátrányos helyzetű területek kérdését valóban hitelesen tudjuk védeni, méghozzá objektív kritériumok alapján. Most pedig elérkezett, elérkeztünk egy olyan ponthoz, amikor is a közös agrárpolitika 2013 utáni időszakának megreformálása még nem vette kezdetét, de már hosszú ideje folyik a vita, úgyhogy érthető, hogy az új kritériumok beépültek ebbe a globális csomagba, amely a közös agrárpolitika csomagja a 2013 utáni időszakra vonatkozóan. Ezzel foglalkozik tehát majd a bizottság, és a jövő héten kerül ez elfogadásra. Természetesen nagyon szívesen megosztom önökkel, miután a bizottság ezt elfogadta, a különböző aspektusokat, illetve megvitatom önökkel a különböző részletkérdéseket, amelyek beépültek a vidékfejlesztési rendelet javaslatába 2013 utáni időszakra nézve. Amit még elmondhatok, az az, hogy a jelenlegi delimitáció 2013 után is meg lesz, és folytatjuk a munkát a tagállamokkal, annak érdekében, hogy a még megoldatlan kérdéseket és problémákat is tisztázzuk. Az elkövetkezendő néhány év során természetesen lesznek olyan tagállamok, amelyek másokhoz képest több, illetve részletesebb munkát kell, hogy folytassanak. De leszögezném, hogy pénzügyi szempontból nézve ezt technikai segítségnyújtással tudjuk alátámasztani. Ha vannak új adatok, vagy adott esetben nincsenek új adatok, akkor a technikai segítség nyújtásra a tagállamok számíthatnak a bizottság részéről. Ami pedig ezen területek jövőbeli támogatását illeti, a bizottság már kifejtette a 2010 novemberi közleményében, hogy a kap egyik célja az lesz, hogy a termelési nehézségeket kompenzálja a nehéz természeti adottságú területeken, mert ott fennáll a területek elhagyásának veszélye. És a közlemény azt is leszögezi, hogy ezen kifizetések az alapján kerülnek majd megvalósításra, hogy az ilyen nehézségekkel küzdő területeken biztosítani kívánjuk a mezőgazdasági termelést, úgyhogy egy további támogatást nyújtunk a gazdálkodóknak, egy terület alapú támogatást, amely kiegészíteni a kap második pillére keretében nyújtott támogatást. Elnök úr és tisztelt képviselők nyilván megértik, hogy egy héttel ezen javaslat elfogadása előtt nem tudok most további részletekbe menni arról, hogy milyen lesz majd a hátrányos helyzetű területek jövőbeli támogatása. Köszönöm. Bene, comunque. Köszönöm. Köszönet az igazgató asszonynak, hogy ezt a részletes prezentációt megtette. Most következik az eszmecsere, többen jelentkeztek. Herbert Dorfmannnal kezdjük, tessék. Sí, grazie, signor Presidente, grazie. Köszönöm, elnök úr és köszönet Marino igazgatóasszonynak is. Um, Többször kértem, hogy tartsuk meg ezt a vitát, úgyhogy szeretnék köszönetet mondani azért, hogy erre alkalmat találtunk. Amit most bemutattak, az megerősíti azt, hogy milyen megdöbbenéssel állok a téma előtt. Az igazgató azt részletesen elmondta, hogy hogyan alakult ki ez a javaslat, ami egyébként a jövő héten fogunk megismerni nem tudjuk, hogy véletlen, nem tudom, hogy véletlenül el vagy szándékosan, de kimaradt egy lépés, egy parlamenti lépés, hiszen a parlament mi véleményt adtunk erről a témáról, és mi nem azt mondtuk, amit most az igazgató asszony. Nem fogok mindent újra elismételni, mindannyian tudtuk, hogy, tudjuk, hogy mit mondtunk. Azt mondtuk, hogy kombinálni kell a kritériumokat, hogy a kap kaphoz hogyan kapcsolódik a kérdés, hogy nagyon fontos a szubszidiaritás, a helyi szint. Mi nem azt a fine-tuningot, azt a finom hangolást kértük, amit most bemutattak, egy egész másfajta finom hangolást kértünk mi, hiszen azt mondtuk, hogy meg akarjuk nézni a bizottságban kidolgozott papírokat, de semmi nem történt. A helyzetet úgy akarják megoldani, hogy rugalmasságot biztosítanak a harmadik specifikus területi csoportnak. Most nem fogok hosszasan beszélni erről, de mivel előadója voltam ennek a parlamenti témának, illetve ennek a témának a parlamentben, nyíltan megmondom, hogy úgy érzem, kicsit átvertek. Szerintem a parlamentnek két lehetősége van most. Vagy megtagadja saját magát, és akkor követi azt, amit most a bizottság javasol, ami semmit nem tartalmaz abból, amit politikailag ebben az épületben elhangzott, vagy pedig emelt fővel megfelelően reagál, hogy egy ilyen helyzetben reagálni kell. Már nem is szeretnék többet mondani, minden esetre szerintem a jövő héten és azután is oda kell figyelnünk erre a kérdésre. A gazdák számára ez egy nagyon érzékeny, nagyon fontos kérdés, hiszen biztos, bizonyos tagállamokban körülbelül a jelenlegi meghatározott területek egy harmadával fog változni, vagyis hátrányos helyzetű területekből a területek egyharmada ki fog kerülni az új javaslat alapján. Ez egy nagyon érzékeny kérdés. Elnök, köszönöm, rendben, köszönöm Herbert. A javaslat természetesen része lesz a jogalkotási kap csomagnak, amit Dacian Csolosz legközelebb be fog nekünk mutatni, úgyhogy mi a, megfelelően fogjuk a felelősségünket vállalni a jogalkotási csomag keretei között, és természetesen figyelembe kell azt venni, amit a parlament megszavazott, egyébként, ha jól emlékszem, nagy többséggel az által készített jelentés alapján. Elizabeth Jegeli a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozom ehhez a mondathoz én is. Figyelembe kell venni, amiről a parlament határozott, és figyelembe kell venni, amit Dorfman kollega előterjesztett. Jó ellentést eh, terjesztett elő, és azt mondanám, hogy nem csak neki kell most azzal szembesülnie, hogy tulajdonképpen hülyének néznek minden, eh, minket, eh, hülyének nézik őt, hanem mindannyiunkkal ez a helyzet. Tudni akarjuk, hogy a bizottság mit tesz, hogyha eddig nem tett semmit, és eddig eh, nem bánt velünk még ilyen formában, és nem tett semmit, minden esetre ez alapján azt Várom, hogy a következő lépések során Dorfman urat és az árnyék előadót jobban vonják be, hogy végre lássuk, hogy előre lépnek a dolgok. Elfogadhatatlan az, hogy olyan tagállamok legyenek, ahol teljesen át kell alakítani a rendszert, át kell állítani. A közös mezőgazdaságpolitikával bizony nagyon sok tagállammal még kemény vitáink lesznek, és éppen ezért ez egy olyan, ez az az egyik olyan kérdés, ahol kielégítő lehetne az eredmény. És hogyha most ezt fő kritikus pontként kell, hogy kezeljük, akkor szerintem óriási nehézségek lesznek. Dorfman kollégával azt hiszem mindenkinek egyértelmű elvárásai vannak a bizottsággal szemben. Grazie, Liz. Köszönöm, Elizabeth. Jár képviselője a szó. Ja, Dank, Herr Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Valóban nagyon hosszú vita volt, ahogy a bizottság helyesen mondja, 2003 óta zajlik ez. A jelenlegi parlament a jelenlegi ciklusnak ezzel kell megint foglalkoznia. Ahogy a kollégák előttem említetett, Dóman és Jégle kollégák, nagyon komolyan tárgyaltunk erről. Dofman kollega jelentését nagy többséggel elfogadtuk. Úgy gondolom kielégítő és elegendő kompromisszum volt benne. Ha most megnézzük, hogy a számvevőszék követelményeit hogyan tudjuk gyakorlatban megvalósíthatóvá alakítani, nos akkor a kollégáimmal együtt azt mondom, hogy ez a fajta duktus a Dófman jelentés fő tartalmát egyáltalán nem vette figyelembe. Kedvesen megfogalmazták, de valahogy hátrébb, vagy háttérbe szorult az elég. Úgy gondolom, hogy bizalmat gerjesztő, bizalmat képező intézkedés lehetne ez, és éppen ezért azt kértük, hogy vegyék ki ezt a jelentést a nagy agrárreformból, legyen előbb, kerüljön előbb tárgyalásra, legyen időnk rá, nyugodtan foglalkozhassunk vele. Most persze az a veszély, hogy ebben a hatalmas nagy csomagban ez egy olyan részletkérdés, ez egy részletkérdés lesz csak, és talán majd olyan hibák is belekerülnek, amelyek konkrétan, egyértelműen gyakorlati hatással is rendelkeznek. Nagyon büszke vagyok arra, hogy szakpolitikus vagyok. A szakpolitikusok pedig általában nem a nagy-nagy politikát alakítják, hanem a szakmára vonatkozó intézkedésekről döntenek, és éppen ezért, hogyha jól, döntenek a, jól döntünk, akkor látjuk a gyakorlati hasznát, de a hibákat is mi kell, hogy észrevegyük, illetve nekünk mutatják meg. Úgy gondolom éppen ezért, hogy a hátrányos területeken nagyon intenzíven kell foglalkozzunk mag, és nem az egyebek között. Ez külön pont kell, hogy legyen. Én magam pedig azt mondanám, hogy a legnagyobb hiba az az, hogy csak biofizikai értelemben közelíti ezt meg. Ez persze természetesen tudományosan nagyon értékes, de csak ez alapján nem lehet meghatározni a hátrányos területeket. Kellenek egyéb szempontok, és nyilvánvalóan mezőgazdaságilag tekintve a pusztaság az hátrányos terület, de hogyha az ottani földben kincsek vannak, akkor az már nem hátrányos, és a bizottság mégis támogatja. Nagyon sok jó javaslat van a jelentésben, és azt szeretném, hogyha ezeket a javaslatokat konstruktívan kezelnénk, nem pedig egyszerűen csak félretolnák. Ez, ez bosszantó Brüsszelben. Persze én ebben nőttem fel, nagyon örülünk annak, hogy a parlament és a szakbizottság is vé- illetve örülnénk, hogyha végre megkapnánk a megünket, minket megillető kompetenciát. Biztos, hogy meg fogjuk tenni, jár képviselő. Igen, mindenképpen megtesszük. Desz képviseli az Albert. Ja, vielen Dank. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Mindent aláhúzok és támogatok, amit Dorfman úr, Elizabeth Jégle és Ásven kollega mondott, sőt, meg is támogatnám. A parlamentben a frakciókon túl nagy többséggel dolgoztunk ki Dorfman úr vezetése mellett javaslatokat, és most azt kell, hogy megállapítsuk, hogy a bizottság ezeket a javaslatokat nem veszi tudomásul. Úgy gondolom, hogy a Lisszaboni szerződést és a parlamentet is ezzel félre söpri. Úgy gondolom, hogy teherautóval kellene a Lisszaboni szerződés példányait a bizottsághoz elküldeni, hogy elolvassassa minden egyes ottani alkalmazott. A Lisszaboni szerződés értelmében határozott a parlament, és hogyha a parlament és a tanács ezt megteszi, ugyan a bizottságnak joga van a javaslatok előterjesztésére a maga kedve szerint, de mi parlamentként a tanácssal együtt rendelkezünk a döntési jogkörrel, és ezt használjuk, és ezzel élünk. Mélyen szántó hiba volt, hogy a bizottság a hátrányos helyzetű területeket nem előzetesen tárgyalja meg. Dorfan úrral együtt mondtuk, hogy a hátrányos területekre vonatkozó határozatok tulajdonképpen a nagy reformnak egyfajta próbáját is, próbakövét is jelenthetnék. A bizottság ezt a lehetőséget nem használta ki, és most meg kell nézni, mit lehet kihozni az egyéből. Én is megállapítom, hogy a biofizikális tényezők nem alkalmasak arra, hogy önmagukban meghatározzák hogy mi a hátrányos terület és mi nem. Ezen kívül nem tartom helyesnek azt sem, hogy a mai napig egyszerűen nem kaptunk arra vonatkozóan térképet, hogy a biofizikál, illetve semmiféle érvet, hogy a biofizikális eh, kritériumok hogyan befolyásolják majd a területek meghatározását. A frakció nevében egyértelműen kijelentem, hogy ezt nem fogjuk elfogadni, nem fogadjuk ezt, hogy a parlamenttel hogy bánik a bizottság a e Grazie, Albert. Köszönöm, Albert. Martin Oszlingé a szó, utána Nikolson képviselője. Ja, meine sehr geehrten... Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nem akarom, én most nem akarom itt megfenyegetni a néppárti szakpolitikusokat. Azt hiszem, hogy mindannyian el kell ismerjük azt, hogy európai szinten egységesen lépjünk fel, és ezt azt hiszem nem is utasítjuk el. arról volt ugye itt szó, hogy ezen kritériumok most kielégítőek-e vagy sem, illetve hogy a szocioekonomiai tényezőket is bevonjuk-e. Ez volt ugye az egyik lényegi kérdés. És nehéznek tartom, hogy az agrárreformmal párhuzamosan kelljen ezt végrehajtanunk, és aztán nehéz azt is közvetítenünk, hogy az agrárreformmal kapcsolatban mit szeretnénk, aztán, hogy ott vannak a hátrányos helyzetű területek érdekei. Ez pedig minden bizonyal a régiókban rendkívül komoly problémákhoz vezet majd. Lesznek persze eltolódások, és ami leginkább bosszant, az az, hogy most még egyáltalán nincs egy térképünk sem. Tehát, hogyha megtörtént ez a finomhangolás, és ugye már a szervezetek kérdésekkel folyamodnak hozzánk. Mit tudunk mi mondani nekünk parlamenti képviselőként? Hát csak azt, hogy sajnáljuk, de semmi nincs még a kezünkben. Más szervezetek már kaptak pontosabb információt, mi még nem. Úgyhogy konkrétan csak akkor tudok majd állást foglalni, hogyha tudom, mit jelent ez a régiókra nézve. Úgyhogy a folyamat további alakítása a parlament bevonásával szerintem ez, mondta, ez most a döntő kérdés. Nem az, hogy erre szükségünk van-e, hanem hogy mit teszünk, milyen időkereten belül, hogyan folytatjuk a tárgyalásokat, és hogyan tudják, tudjuk biztosítani azt, hogy úgy bevonjanak bennünket ebbe a folyamatba, hogy a végén majd állást is tudjunk foglalni. Köszönöm szépen, Martin. Jim Nicholson, majd... Uh, thank you very much, Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Meg kell, hogy valljam, hogy ugyanúgy gondolkozom, mint az előttem szólók. Nem hiszem én sem azt, hogy ez megfelelő javaslat lenne, és előrébb jutnánk vele. Nyilvánvaló az is, hogy igen súlyos, káros hatása lesz arra a régióra, ahonnan én jövök, ha ez a jelent formájában elfogadásra kerül. Valaki azt kérdezte, hogy ö, hogy ki kit támogat ebben, vagy ki ki az okos ebben a kérdésben, nem igazán tudom, de azt azért meg kell nézni, az azért meg kell nézni, hogy ki a felelőse annak, hogy nem fogadták el a mi javaslatunkat. Nagyon helytelen, hogy a kap jelenlegi formájában kerül megválasztásra, és teljes mértékben káros lesz um, erre a területre. Az egyetlen dolog, amit tehetünk, az az, hogy a vidékfejlesztésre tesszük ezt át, oda rakjuk bele, és akkor talán meg tudjuk nézni, valamilyen különleges formában. nagyon óvatosnak kell lenni, mert olyan kérdésekről beszélünk, amely, amelyek bizonyos területeket súlyosan hátrányban részesítenek, hogyha rosszul dönt hátrányban lesznek, és és bizonyos területeken a vidéki közösségek egyszerűen el fognak tűnni, bizonyos csoportok egyszerűen eltűnnek. Többet kell tudnunk erről a portfólióról, lehet, hogy én magam nem voltam olyan alapos az olvasásával, ahogy kellett volna, de minden esetre az, amit ma hallottam, azt nem tudom támogatni nem fogja kapni az én támogatásomat, és tulajdonképpen Dorfan úr jelentése az, pedig, amit továbbra is meg kell néznünk. Meg kell nézni, hogy milyen, eh, milyen lehetőséget biztosít a földel kapcsolatban, a, az árterületekkel kapcsolatban, és minden egyébel kapcsolatban. Úgyhogy a javasolt változtatások úgy gondolom, legalábbis az én választókerületem számára a jelentésben elfogadhatóak. Grazie Jim, onorevole Kost. Köszönöm Jim, Kossinger képviselő, aztán Danten. Köszönöm elnök úr. Én is eh, csatlakozni tudok a kollégákhoz. Eh, nem tartom eh, felelősnek azt, hogy az Európai Bizottság keres, kezelte az Európai Parlament állásfoglalásait. Hajszling úr ugye említette az egységesítést, amit örvendetesnek tart, de szerintem ami igazából minősíti Európában a mezőgazdaságot, az a sokrétűség, és pontosan az a feladatunk, hogy ezt a jövőre nézve megőrizzük. És a vidéki térségekben, hogyha megnézzük a gazdaságokat, azokat ugye sújtja a szerkezetváltás, és ők lesznek a vesztesek, hogyha nem tudunk olyan intézkedéseket foganatosítani, amelyek által az egzisztenciájukat biztosítani tudjuk. Ha ez nem sikerül, akkor a sokféleség egy része, nagy része elvész a jövőben. Talán még egy szó erejéig a szimulációról, illetve a biofizikai tényezőkről is szólnék. Ha emlékezünk arra, hogy mekkora felhajtást jelentett ez a tagállamokban ezen térképek kidolgozása, illetve a szimuláció, akkor joga felmerül a kérdés, hogy ezen dokumentumok még mindig miért nincsenek itt előttünk. Tudjuk, és Jim Nicholson is említette, hogy körülbelül hova is tartunk, illetve ezen biofizikai tényezőknek milyen kihatásai lesznek. Úgy vélem, hogy ez joggal ö, ö, riadó készültségbe helyez bennünket. Itt most nem kizárólag a gazdaságokról van szó, hanem az Európai Parlament hitelességéről is, hiszen a választópolgároknak, illetve a gazdáknak ezt az eljárást semmiképpen nem tudjuk megindokolni. Köszönöm. Köszönöm. Michel Dantén következik. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is csatlakozni mindaz, ami elhangzott. Azt kell kérni a bizottságtól, hogy azért, hogy tovább tudjuk vinni a gondolkodásunkat, hogy legalább arra adjanak választ, ami fölmerül a javaslatainkat. Nem vették figyelembe, senki nem tudja, hogy miért nem ez nem elfogadható, hogy teljesen süket fülekre találjunk. Ehhez hozzátenném, hogy a biofizikai kritériumokra vonatkozó javaslat egyáltalán nem veszi figyelembe az ultraperiférikus területeket, vagyis a tengeren túli területeket, amelyeknél a talaj szempontjából bizonyos fizikai sajátosságaik vannak a trilógusra kapcsolatos tapasztalat alapján azt kell, hogy mondjuk, hogy néha a tanácsnál egyöntetű, vagy egy, egyhangú az állásfoglalás, a parlamentnek más a véleménye, tehát lehet, hogy a tanácsra kéne összeállni, hogy a bizottsági javaslatot elutasítjuk, Grazie, Michel. Köszönöm, Michel. Rodust. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném egyértelművé tenni, és egyben elnézést is kérek. Tehát egyértelművé kell tennem, hogy Dorfman úr javaslatát, bátorságát támogatom a frakcióm nevében. El kell, hogy mondjam, hogy rendkívül elégedetlenek vagyunk azzal, amit eddig információként megkaptunk. Hadd mondjak egy példát. Amikor Dorfman kollega megírta a jelentését, akkor utána jártam annak, hogy a saját régiómban milyen a, a földhivatal, illetve a telekfelosztás. És nálunk például azt mondták, hogy az egyik legértékesebb rész a lábterület egyszerre most hátrányos terület lett. Súlyos dolog ez, és hogyha végig gondolom, hogy a paraszt szövetségnél ott van ez a fajta földjegyzék, és aztán mi képviselőként még csak nem is látjuk ezeket a, a jegyzékeket és besorolósokat, akkor meg kell, hogy mondjam, hogy, hogy végre itt az ideje annak, hogy észszerű információkat kaptunk, olyanokat, amivel dolgozhatunk is. Mert hát akkor nem is tudjuk azt, hogy egyáltalán mi van a helyzet a hátrányos helyüzetekkel, és ha megkérdezi tőlem valamit, akkor e, sajnos azt kell mondanom, hogy nem tudok én sem mondani semmit, és ez az érintettek számára nem kielégítő. Bene, il dibattito si è concluso. Lezárom a vitát, kedves kollégák. És hát ezt kell, hogy mondjam, hogy mindannyian egyetértünk. Már megint ugyanaz a helyzet alakult ki, a szokásos helyzet. Tegnap este és most a frakció koordinátorokhoz fordulok, akik Csolosz biztos úrral együtt tartott vacsorán részt vettek. A Csolosz úr nagyon jelentős készségét biztosított arra, hogy eljön ide a szakbizottságba a parlamenthez. Ma viszont ennél is látjuk, hogy igazából nem annyira készséges a bizottság, mint ahogy ezt kinyilvánítják. Én most, ahogy tegnap konkrétan megmondtuk a biztos úrnak is, most is megmondom a bizottság képviselőjének, hogy ez azt jelenti, hogy jogalkotási szöveg nem lesz elfogadva, mert mi érvényesíteni fogjuk a jogainkat, érvényesíteni érvényesíteni fogjuk a felelősségünket, amit a szerződések biztosítanak. Úgyhogy azt kérem, hogy ahogy a munka folyik itt a bizottságban, főleg amikor nagy többség több nap, több hét, több hónap munka után lezárja a tárgyalást, akkor megállapodásra kell jutni. Az a kockázat, hogy intézményi probléma merül föl, és jogalkotási szövegeket nem tudunk elfogadni. Köszönöm az igazgatónak, és már is átérünk az utolsó napi rendi pontra. Vacsabowski. Be kell, hogy számíts, számolj nekünk a delegáció munkájára, vagy halasszuk el ezt a pontot? Tessék. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy mindannyian nevében mondhatjuk, hogy a Kanári-szigetekbeli látogatás nagyon érdekes volt, és mindenki, aki részt vett ezen, úgy vette, hogy a Kanári-szigetek nagyon fontos mezőgazdasági régió is Európában. A szigetek alapvetően a, az idegenforgalmi attrakcióiról ismertek, de lássuk be, hogy bizony-bizony ez mezőgazdasági terület is sőt, ebben a minőségében talán még fontosabb is, mint turizmus a szempontjából. De hát ennek megvannak a maga problémái is, amiket kezelni kell. Tudjuk, hogy milyen nehéz a mezőgazdaságban ilyen távoli területeken működni, jelentős költségek vannak, amelyek önmagából a térség eh, távoli földrajzi elhelyezkedéséből adódnak. Egyértelműen egyenlőtlen helyzetből van, indulnak, különösen a banán ágazata az, amely harmadik országokkal szemben hátrányos helyzetben vannak, a harmadik országok tisztességtelen versenyt is folytatnak. Nagyon fontos és tartalmas tárgyalásokat folytattunk a helyi kormányzattal. Az ott létünk során Visszatérve pedig elmondhatjuk, hogy most már jobban ismerjük a távoli területek eh, problémáját, ebben az esetben a Kanári-szigetek problémáit. Vendéglátóink jól, nagyon jól megszervezett formában fogadtak énket, és a delegáció vezetője pedig nagyon jó hangulatban vezette a látogatást. Összességében tekintve jó ötlet volt, hogy ott jártunk, és mint mondtam, sokat segített abban, hogy jobb betekintést kapcsunk, kapjunk a térség problémáiba. Köszönet uh, Vacsabaszki elnökhelyettesnek. Fontos újdonság és hír azoknak a kollégáknak, akik itt maradtak. A bizottsági javaslatok bemutatása előre került 11 órára jövő héten 12-én azért, hogy a szakbizottságban fél egyig lehessen a vitát folytatni. Vagyis nem lesz biztosi sajtótájékoztató az előtt, hogy ide eljönne a biztos és bemutatná a javaslatát. Utána visszamegy a bizottsághoz, és akkor fogja megtartani a sajtótájékoztatót. Ezt egy bölcs döntésnek tartom, hiszen jobb, hogyha a parlament bemutatja be először a javaslatot, és utána az újságíróknak, nem pedig fordítva. Tájékoztatok tehát mindenkit arról, hogy a koordinátorokkal tegnap néhány előadó jelöléséről döntöttük. És végül emlékeztetnék mindenkit arra, hogy október 12-én, nem, október 11-én, nem, 12-én, tehát október 12-én találkozunk, és akkor lesz ez a fontos nap, amikor a bizottsági javaslatokat megismerhetjük. Köszönet mindenkinek, bezárom az ülést.